zöld fény volt, de tesztelnünk kell, hogy működik-e. Tehát nyomja meg a titkos szavazás gombját, tehát jobbra nem, középen tartózkodás, balra igen, tesztelünk. Mindenki nyomja meg az egyik gombot, hogy működik-e. Az enyém működik. Ez csak teszt. Működik? Nem működik az öné. Satu is from... Satu Helsinki-ből érkezett, tehát ott van az EHA központja. Meghallgatjuk. Én úgy értem a dolgot, hogy két jelöltünk van, és úgy értettem, hogy az igen azt jelenti, hogy az egyik és a másik nem. Tehát ezt tisztáznunk kellene, hogy most mi, miről van szó. Tehát az igen, a plusz az ki, és a mínusz ki hiszen a végén már az EHA igazgató tanácsában képviselt LP e képviselő tekintetében elmondanám, hogy bárkit is választanak meg, ő felelős az Európai Parlament irányából történő munkáért. Tehát ő képviseli az EP-t, és valószínűleg sokkal aktívabb lenne a szakbizottságunk tájékoztatásában. Tehát aktívabbnak kellene lenniük, mint az eddigi képviselőink. Yeah, okay, yeah. thanks. Köszönöm, rendben. So you spoke in... Tehát Krisztina Rudem mellett szólt, Laperusa asszonyt a liberálisok javasolták. Valaki őt képviseli, Krisz? Köszönöm. Szerintem Szatúra hallgassunk, senki mellett nem akarok most láncsát törni, de bárkit is neveznek ki, kérjük meg, hogy kommunikáljon a szakbizottságunkkal. Nagyszerű. Tehát akkor, ha jól értem magamat, akkor úgy szavazunk, hogy egy szavazat van, és aki többséget kap, az a mi jelöltünk. Tehát akkor most figyeljünk, Krisztina Ruden esetében jobbra van eh, a piros, tehát aki rá akar szavazni, a piros fény nyomja meg, és ez általában a jobboldali. Aki an Laperouse-t szeretné, a zöldet nyomja meg. A baloldalit. El Laperuz. So we have one vote. Tehát egy szavazás lesz, aki Kristina Rudenre szavaz, az jobb oldalt nyomja meg, aki pedig Ann Laperuzra szavaz, az a zöldet nyomja meg, amely a bal oldalon van. Igen, tehát karácsony előtt ez valami hihetetlen bonyolult akik, azok számára, akik itt teljesen kimerülten ülnek. Tehát balra Laperúz, és jobbra Ruden. Jó? Egyszerűsítve a dolgot. És titkos a szavazás. Nem zöld vagy piros, hanem jobb vagy bal. Igen. És akkor most ezt javaznám, François. Monsieur Président, je crois qu'il y a une confusion. Elnök úr, itt zavar van. A szavazási listán ö, ABC sorrendben szerepel a két jelölt, és a másodikkal kezdik. Jelzem a kollégáknak, hogy ez ne zavarja őket össze a szavazásban, mert általában ABC sorrend szerint szavazunk a jelöltekre. Tehát először nem rudánra kellene szavazni elsőként. Egyetlen egy szavazás van, mondja az elnök. Kezdjük a szavazást. Titkos szavazás tehát. Kérem, szavazzanak. Left? Tehát akkor bal? Kérdezi a képviselőasszony. Left. Hát ez borzalmas ez a zavar, mondja a asszony. Mindenki szavazott? kérdezi az elnök, Grosztet asszony. Rettenetes ez a zavar, mondja a képviselő asszony. normally, it was necessary to Madame Laperouse. Laperouse asszony, mondja az elnök, 35 szavazás. Krisztina Ruden, a 33. Leperóz egy tartózkodás. Leperóz asszonyt jelöltük tehát az ECH igazgatóságába. És kérjük, hogy tartsa lehető legszorosabb kapcsolatot az MV bizottsággal. Ez volt a könnyű szavazás. Rendkívül furcsa ez, mondja a képviselő asszony. A következő pont következik, a 20-as, az energiahatékonyság. Rapporteur of our opinion Peter Liese. Előadó Péter Liese. Ez auch nicht günstig, da muss man immer... Äh, So, we start with the vote. Elkezdjük a szavazást. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Köszönöm szépen az összes kollégának, a titkárságnak, a munkatársaknak, akik segítettek Mindenek előtt köszönetet mondok az árnyékeladóknak, fontos véleményről beszélünk, hiszen ez összefügg a jövőbeli klímastratégiánkkal. Bizonyos kompromisszumok nehezen születtek meg, de azért széles körű támogatás alakult ki. Még egy kérésem van. Van itt egy kompromisszum, amely a 19. cikkre vonatkozik, és a 34. preambulum bekezdésre az ETS-ről, a kibocsátás kereskedelmi rendszerről van szó. Nagyon igyekeztünk, óvatosan közelítünk ilyen a javaslatunk, mert a pillanatnyilag az ár lefelé alakul, azt hiszem óvatos a kompromisszum. Nem tartanám megfelelőnek, hogyha a 354-es módosítóra pluszban szavaznánk, mert ez szembe megy a kompromisszummal, ez terhelni a legjobban teljesítő cégeket is, tehát akik teljesítik az előírásokat. Én azt mondom, a mond, vagy, hát hogy ez 354-est jav, javaslom a kollégáknak fogadják el, mert ez akkor a 354-esről beszélünk, tehát vagy kivegyük, tehát ne is váljon okafogyottá, vagy ne szavazzuk meg, ez a két lehetőség van. Jó, ezt előre sikerült már megtárgyalni, mi úgy gondoltuk, hogy ez külön szerepel itt, halljuk, hogy mit gondol erről a jelentés készítője, most pedig mindenkire rábízzuk, hogy hogyan szavaz. Tehát egy külön szavazás van, mondja az elnök. Köszönöm Péter, köszönöm a kommentáradat, ezzel világosá tettél egy kérdés. A 18-as módosító Oreszter Rószi kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva a Consolidated Amendment egy, kitámogatja ellen ellenszavazat elfogadva. Consolidated Amendment 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 4-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es, támogatja. Szóbeli módosítással, igen, persze. 7-es, mellette. Igen. A szóbeli módosításról külön kell szavaznunk, ez nem a kompromisszum része először. Tehát először a szobali módosítás után okafogyottá válik. Tehát nem támogatja a, ezek szerint a jelentés készítője ezt a szóbeli módosítót. Úgy gondolom, hogy ez a kompromisszummal szembe megy, ezért nem támogatom. Akkor jó, akkor okafogyott. Jó, akkor nincs. A hetesről szavazunk, a Consolidated Amendment hetes kompromisszumos szöveg támogatja. Ellenszavazat elfogadva. A hármas Consolidated Amendment mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor folytatjuk. Az 57-es Sabine Wills, Wills támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 58-as visszavonva, 59-es támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva 60-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ellenőrizzük a 70-est, 70-es ellenőrzések mellett. Mindenki szavazott. Vége a szavazásnak. Elfogadva. Folytatjuk. Jóval lejjebb már. Három az ötös módosító következik, amit a raportőr készített 3A9 elfogadva. Sok mindent megtakarítottunk ezzel. Folytatjuk az ötödik cikk első bekezdése 135-ös, módosító Richard Zéber. Ki támogatja? Egy pillanat, amíg 135-ös módosítóról szó, ki támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 136-os. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 134-es. Igen, ha gondolja, akkor ellenőrizzük. 136-os Theodorus Kila készül. Megnézzük a többséget, azt mondja ellenőrizzük. Vége a szavazásnak. Majdnem. De mégse volt elég. Majd, majdnem sikerült, igen. De hajszál ilyen. 134-es. Panajotov. Ki támogatja ellenszavazott? tartózkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor hatodik cikk, ötödik bekezdés C pontja, ez a 162-es módosító. Flatko Todorov Panajotov kitámogatja az ő javaslatát, tartózkodás elutasítva. ...183-as Pirpa Pietikainen támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 189-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 190-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 192-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 193-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva. ös szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 212-es a következő, 212 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 214-es mellette tartózkodás elutasítva. 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 216 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Artikel 11, paragraf 11. cikk első bekezdése 296-os Orest Rossi, illetőleg 297 Áder János, ugyanaz, támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 298 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 299 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 300 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 302-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 303-as mellette mell ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 304-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 306 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 307 ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 309 mellettem ellenem tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 311 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 312-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 313-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 314 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Egyértelmű, igen, elfogadták egyértelműen. 3.15-ös. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 3.16-os. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 317-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 318-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 319 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 321 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 325-ös okafogyottá válik. 323-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 324-es mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Vége a szavazásnak. Hát, hát egy szavazat nem elég arra, egy liberális szavazat nem elég arra, hogy a többséget megváltoztassuk. A 333-as mellette 334-jel azonos, tehát együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a, az elhíresült 354-es következik. Erről szavazunk. Ki támogatja a 354-est? Ellen szavazat. Ezt bizony ellenőriznünk kell. Vége a szavazásnak. Harminc a mellette, 28 ellen elfogadták. Egy tartózkodás is volt. Akkor a mellékletek következnek. 360-as mellette. Ellene nem, nem ügyeltem eléggé, ellenőrizzük a 360-ast. Megnyitom a szavazást. Befejezem. Elutasítva. 361-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 362-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 363-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...364-től 367-esig, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 368-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 369 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 370 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 371 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 372 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 373 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 374 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 376 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 377 mellette ellene tartózkodás elutasítva 378 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 379 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 380 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 381 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 382 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 383 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 384 mellette ellene tartózkodás elfogadva 385 ellene tartózkodás elutasítva 387 mellette ellene tartózkodás elutasítva 388 mellette ellene tartózkodás elutasítva 389 mellette ellene tartózkodás elutasítva 390 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük 390-esről van szó. Vége a szavazásnak. Elutasítva. 391 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 393, 394 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 395 mellette ellene elutasítva. 396 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 398 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 399 mellette ellene tartózkodása elfogadva 400 mellette ellene tartózkodás elfogadva 401 mellette ellene tartózkodás elutasítva 402 mellette ellene tartózkodás elutasítva 404-es mellette ellene tartózkodás elutasi, e, elfogadva. 405-ös mellette visszavontál. A 403-ast visszavontál. 405-ös következik. kitámogatja. Ellenszavazat. Ellenőrizzük. 405-öst ellenőrizzük. Vége a szavazásnak. Elutasítva. 406 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 407-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 407-est. Vége. Elutasítva 408-as mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva 409 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 410-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 411-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Huszonkilencessel folytatjuk. Frederick Rees mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellen, ne, el, elutasítva. 36-os mellette, bocsánat, bocsánat, a 35-ös még itt van, Áder János mellette, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 37-est ellenőrizzük. Vége. Igen. Egyértelmű az elutasítás a 37-esnél. Bocsánatok kérek. 38-as. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 41-es el, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as bocsánat, 42-es Kriton Arzenis mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva ez is akkor pedig az elektronikus végszavazás következik zárószavazást megnyitom Vége a szavazásnak. 52, igen, 3, nem, 6 tartozkodás mellett. Gratulálunk Péter Lizének, aki ezt az alapvető munkát elvégezte. Persze köszönöm a titkárságnak is a szavazás előkészítését. Ja, ein wichtiger Bericht. Ez egy fontos jelentés volt. A Dán elnökség központi témája a következő fél évben. Hogyan folytatódik ez most? Ja, wir machen weiter mit einem wichtigen Bericht Folytatjuk egy fontos jelentéssel. Csecsemők és kisgyerekek számára készült, valamint speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek témájával. Én azt mondanám, Péter, Péter Lízie. Hello.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 So, I hope the energy efficiency debate Remélem. Remélem az energiahatékonysági vitát majd folytatják odakint. Mindenki felkészült a következő pontra a napi rendünkön? Még Richard Zéber is, és Theodoris Kurlakakis is. Ők nézzük a többi pontunkat, akkor Frederik Rieszt kérem meg, hogy mutassa be az anyagot ebben a fontos élelmiszer témában, a csecsemek és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek témája kezdem elnök, az, elnök úr, de magamat is alig hallom. Egy kicsit ünnepi hangulat van, uralkodik már itt. Ennek a rendeletnek a napja van, mert nem csak itt a környezetvédelmi bizottságban vitatjuk ezt, hanem a véleményt készítő másik két bizottságban is a mai napi renden szerepel, az ITRE-ben és Ivana Vasszony az IMKO-ban. Számol be róla, megpróbálom rövidre fogni de hát azért a lényegi pontokat meg kell említeni. 1977 óta, nyugodjanak meg, nem nyúlok vissza ilyen messzire, de ekkor kezdett először a bizottság foglalkozni ezekkel a termékekkel, amikor ekkoriban megjelentek a súlycsökkentésre, stb. És akkor ekkor jelentek meg az úgynevezett diétás élélmiszerek. Idő közben ezeket a jogszabályokat egyre inkább bővítették, és most hét jogszabály foglalkozik a témával, amelyeket komitológiai eljárás keretében fogadtak el. Ezek nem teljesen napra készek. Nem fogom mindet felemlíteni. A négyes irányelvet említeném. A különleges táplálkozás szélű e- élelmiszekről, az allergénekről, a csecsemők számára szánt élelmiszerekről, a folyékony és a szilárd élelmiszerekről a csecsemők számára, tehát csak négyet említettem. Most a 30 év elteltével itt az idő, hogy megnézzük, hogy állunk. Ez a 60 oldalnyi hatás felmérés, amelyet a bizottság készítette számunkra, nagyon sokat elmond, de nem teljes mértékben kiegészítő. Két dolog van itt. Az egyik a belső piac szétaprózottsága. Egyes cégek ebben a szektorban tulajdonképpen jogszerű, a, jogszabályokat kimazsolázzák, tehát ami célszerű nekik, akkor például a diétás élelmiszerekkel kapcsolatban, a, mondjuk a 2006-os jogszabály, vagy a 2002-es jogszabály az élelmiszerkiegészítőkről szóló jogszabály, vagy pedig a vitaminokról szóló jogszabály, hogyha éppen az az előírás célszerű számukra, akkor azt alkalmazzák. Ugyanakkor valóban vannak jogos igények, például a testsúlycsökkentés igénye, sportolás, vagy például élelmiszerintolerancia, és az érintettek igenis több pénzt szánnak ilyen élelmiszerekre, ugyanakkor feltüntetik, hogy mondjuk hozzáadott vitamin, ásványanyag szerepel, ugyanakkor valójában semmilyen különös előnyt nem jelent az adott termék. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy ezt a filozófiát szüntessük meg, hogy diétás élelmiszerekről beszélünk, mert ez már sok mindent nem jelent. Ér, ér ideje rendet rakni itt a jogszabályok között. Az a rendelet, a amelyel mi sokat foglalkoztunk, a címkézés, a fogyasztók tájékoztatása, vagy most tavasszal, 2012-ben fogom foglalkozni az egészséggel kapcsolatos állítások témájával. Hogy világosan lássunk, tehát a bizottság azt javasolja, hogy egyszerűsítsük, tegyük világosabbá, világosabbá ezeket a jogszabályokat, és a 2006-os, amely az állításokkal foglalkozik, ez a javaslat egy kicsit drasztikus, de erre majd még visszatérek. A másik pedig, hogy három élelmiszertípussal kapcsolatban ö, testre szabott ö, ö, jogszabályokat ö, hoz, ö, alkossunk, például a ö, csecsemők esetében, illetve a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek esetében, és ezek esetében a címkezésre különösen oda kell figyelni. Ami az egészségügyi kapcsolatos állításokat illeti, van egy kis hiba a, a 23, 3-as és 46-os módosításban. Itt csak a csecsemőkre, csecsemőknek szent élelmiszerekre kell érteni ezt a javaslatot. Találkoztam ö, Shadow kollégával, Slutter úrral, ö, Liotár asszonyjal, Killings asszonyjal és még további kollégákkal. Eszmét cseréltünk, ez nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmetcsere, és az ő javaslataikat már belefoglaltam a, az itt javasolt dokumentumban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy az egészség és az élelmiszerbiztonság szemüvegén keresztül, keresztül vizsgáljuk meg ezeket a javaslatokat, különös tekintettel a legveszélyeztetettebb népesség igényeire. Az óvatosság elvét kell figyelembe, figyelembe venni elsősorban, valamint a peszticidek előfordulását illetően a maradvány értékek előfordulása nem zárható ki, de a, maguk, a peszticidek előfordulását szigorúan meg kell tiltani, hiszen mégiscsak csecsemőknek szánt élelmiszerekről beszélünk. Az állampolgárok nagyon megdöbbennének, hogyha ö, megtudnák, hogy ö, engedélyezzük peszticidek előfordulását, de nem csak peszticidekről van, hanem minden mérgező anyagot fel kell tüntetni. Más vegyszerekről is szó például dioxinról, nem fogok most minden anyagot felsorolni, ez a tanulmányokban szerepel, de ezt mindet ki kell zárni. Következő dolog, nyilvánvaló dolog, de Zárba asszony és Liatár asszony is nagyon fontosnak tartott. A Perelian úr is, ő most nincs itt. A narancslével kapcsolatban is ez fontos téma, hogy a megfelelő méltányos, illetve egyenlő feltételeket biztosítsuk az belső piacon termelt és az exportált termékek között következő dolog, és ez nem csak a liberálisokat foglalkoztatja, Gondoljunk az európai vállalkozások dinamikájára, amelyek az ipari struktúránk lényegét alkotja, a KKV-kra gondoljunk. Az ő szempontjaik nem teljesen érvényesülnek a bizottsági javaslatban. Hogyha ezek a termékek teljes mértékben az egészségügyi megfontolások, tehát az teljes mértékben az egészségügyi megfontolások uralkodnak el, és a költségekről is beszélni kell, hogy a KKV-kat milyen költségek terhelik, hogy el akarják fogadtatni a termékeiket. Ez 500 millió, 500 és 500 millió euró is lehet, ez a hatalmas összeg egy KKV esetében, hogy elfogadtasson egy egészséggel kapcsolatos állítást. Mindezek a gondolatok arra ösztönöztek, hogy három módosítást javasoljak az alkalmazási kör tekintetében. A speciális rendelkezéseket a hipokalorikus termékek esetében fenn kell tartani, ezek nagyon-nagyon innovatív termékek, a nagyon alacsony energia, rendkívül alacsony energiatartalmú élelmiszerek kapcsolatban. Ezek a orvosi célú élelmiszerek, itt nem szabad semmiféle szürke zónát ö, megengedni azon emberek védelmébe, akik ezeket használják. Ezek 400-800 kalóriás ö, élelmiszerek, és akik ezt fogyasztják, nagyon veszélyeztetettek ebben az időszakban. Minden al véleményt meghallgatok, tudom, hogy nagy a tét, de amikor olyan érveket hallok, hogy itt megbélyegezzük ezekkel az intézkedéseket az elhízott embereket, akik nagyon, akik száma sajnálatos módon egyre növekszik Európában, és hogy az elhízottság nem betegség, Azért megjegyezném, hogy mi ezt itt a parlamentben is krónikus betegségnek tekintjük egy 2008-as jogszabály alapján, és az egészségügyi világszervezet is akként tartja számon. A harmadik javaslat az alkalmazási hatály tekintetében az élelmiszerintolerancia, itt főleg a gluténérzékenységről van szó, de például a laktózérzékenységről és más dolog is tartozhat ide. Fontos, hogy ezek az emberek stabil jogi keretekre támaszkodhassanak. Itt is számos egészséggel kapcsolatos állítást kell megvizsgálni az új rendeletben, amiről most szó van, valamint a vonatkozó jelentésekben is kiderül, hogy nagyon fontos, hogy felhívják az esetleges allergének jelenlétére a figyelmet az egyes termékekbe, különös tekintettel a gluténre és a laktózra. Végezetül fontos, hogy a jogi keretek a lehető leg szilárdabbak legyenek, hogy ezzel védhessük az érintett és gyakran sérülékeny célcsoportot nem elegendő megírni a jogszabályt, hanem nagyon fontos, hogy már a létező jogszabályok lehető legjobb alkalmazására is odafigyeljünk. Fontos a dokumentumokhoz való hozzáférhetőség, a transzparencia, és a fő elvek a transzparencia és az óvatosság tiszteletben tartása. Ezzel be is fejezem. Nagyon sokan ö, dolgoztak ezen a bizottságban, a, a titkárságtól, az árnyékjelentéstevő, a lobbisták, minden érintett, akivel találkoztam, a parlament jogásznyelvészei, akik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a javasolt módosítások jogi koherenciáját biztosították, és Patrice Odiber, is sokat részt vett, hiszen hamarosan gyermeke születik, úgyhogy őt is nagyon érinti, főleg a csecsemőknek szánt élelmiszerek kérdése. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A zárnyék jelentés tevőkkel kezdtem, és van még egy napirendi pontunk, úgyhogy, úgyhogy rövidre fogom. Ha, három percet adok. Három perc remek lesz. Az általános megközelítés, a bizottság általános megközelítése, hogy egyszerűsítsük a jogszabályt, ez jó, ezt jónak tartom. Meg kell nézni, hogy melyek a veszélyeztetett csoportok, amelyek esetében jogos, hogy részletezzük az élelmiszerek összetételét. Az gyermekek esetében ez világos, az orvosi felhasználás esetében is világos és a rendkívül alacsony energiatartalmú élelmiszereket is be kell venni ebbe a keretbe, ez világos. Sok vita folyt azon élelmiszerekről, amelyek a jelenlegi keretekben bent vannak, és az egyszerűsítés következtében ki fognak kerülni belőle. A lényeg számomra az, hogy semmi ne változzon a fogyasztó szempontjából. Tehát a glutén esetében hogyan biztosítsuk, hogy azok a szabálya, szabályok, amelyek léteznek, hogy fel kell tüntetni az alacsony ta- gluténtartalmat, ez ugyanúgy megmaradjon. Tehát a régi rendszer, vagy az általános élelmiszer szabályozás keretében mindezzel együtt a visszatérítési kérdéseket az egyes tagállamokban nem tudjuk garantálni. Ami a anyatej kiegészítő tápszereket illeti, azt hiszem, hogy jó a megközelítés, ami a fogyasztó szempontjából meg fog változni. Én nem szeretném be, betiltani ezeket a termékeket, hogyha valaki több pénzt akar fizetni olyan ö, élelmiszerért, amelyet más érvek szerint az egyévesnél nagyobb gyerek nyugodtan megihat, hadd tegye meg. De ez már nem része a parlamenti jogalkotásnak. Alárendelhetjük az általános élelmiszer szabályozásnak, de ez változást jelente a fogyasztó szempontjából. Mi a jelenlegi helyzet? Ezek az anyatei kiegészítő tápszerek ö, egységesek, vagy pedig van-e különbség az egyes tagállamok ö, között, van, ahol az általános élelmiszerszabályozás keretébe tartozik. Hogyan biztosítjuk ö, tehát a biztonságukat, de véleményem szerint a speciális kereteken kívül kell körülni, kerülniük. Mi a helyzet az innovációval? Ez nagyon na, tudományos ö, ö, téma de erre is oda kell figyelni. A harmadik a növényvédelmi termék, termékek kérdése. Nem szeretném ezt a vitát újra lefolytatni a növényvédelmi kérdésekről. Most szeretném, de mégiscsak szeretném a a betegek és a gyermekek számára lehet a legmagasabb biztonságot garantálni. Nem akarom ezt a vitát újra lefolytani, de kérdezem, hogy mi a bizottság vényelme, és próbáljuk meg az arany középutat megtalálni. Köszönöm. Linda McEwen. Yeah, Igen. Nem én vagyok a következő ezen az anyagon, de csak annyit szeretnék elmondani, hogy az előadóhoz hasonlóan üdvözöljük a bizottság javaslatát, és egyetértünk az általános orientációval. Tehát itt a gyermekekre vonatkozó rendeletekben itt főleg a bébi ételben található növény, peszticidek Erről szólva a bizottság javaslata. Hmm, kicserélem. Tehát nagyon, esetleg a bizottság elmondhatja, hogy miért akarja a harmadik országokba irányuló bébi tej exportot megtiltani. Tehát igazából, hogyha harmadik országoknak exportálunk, nem értem. Azt szeretné, hogy egy egységes képlet legyen de igazából ez a gyermekekre vonatkozó dolog azt jelenti, hogy veszek például tejet az unokatestvéremnek is problémás volt, mert hiszen itt a hat hónapnál, fiatalabb hat hónapnál idősebbeknél. Tehát itt elég sokat elmondtak, Tehát hallottunk itt a rendeletről. Itt különféle ételek vannak, különféle kategóriákban, például orvosi célokra, és így tovább. Itt különféle definíciók is vannak a tagállamok jogalkotási rendszereiben, de garantálni kell, hogy az egészségügyi szempontok alapján történjen a szabályzás. Ezen kívül az orvosoknak további információkra van szükségük, és nem arra, hogy reklámozzák a termékeket a betegek irányába. Nagyon figyelnünk kell az anya egészségére, és főleg a védőnőnek kell megfelelő információkat adni az anyagokról. Itt tehát szerintem nem kell különféle kategóriákra osztani hat hónapnál idősebbeknek szánt táplálékot. Tehát például azért olyan rendelkezések legyenek, hogy a kövérekre gondolva más információkat is adjunk. Tehát itt a gluténmentes ételeket is a élelmiszer biztonsági hagyományok szerint kell jelölni, a nanoanyagok jelölése is szabályzásra került már. Jó lenne, hogyha tisztáznánk, hogy minden eh, kategóriában fel kell -e sorolni az adalékanyagokat. De ami a gyermektávszere vonatkozik, a bébétere e e vonatkozik. Ha egy anyag jó a bébi egészségére, és az EFSA pozitívan ítélte meg, akkor ezt az adalékanyagot, ezt a kiegészítő tápszert be kell tenni. Tehát itt eh, különbséget kell tennünk, hogy jó-e a csecsemőnek, vagy nem jó a csecsemőnek. És hogyha jó a csecsemőnek egy anyag, akkor azt adják oda. Vagy mondjuk, hogyha valami anyag drágább, jobb a minősége, akkor is adjuk hozzá. Azt szeretnénk, hogyha ezt a listát itt bevennék a kötelező kritériumokba. És remélem, hogy Szabó asszony is egyetért ezzel. Köszönöm szépen! A következő előadó Julie Garling. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is. Nagyon alapos volt, nagyon sok dologgal egyetértek, néhány dolgot szeretnék csak kiemelni. Engem eh, egy kicsit aggaszt a táplálkozás kérdése, tehát voltak uh, itt alacsony energiatartalmú ételek. És itt, hogyha a kiegészítőket például mint olyan esetekre is szánjuk, mint a diabétesz és így tovább, akkor itt problémák is vannak. Én megnéztem a kutatásokat, és a kutatások pedig azt mutatják, hogy a cukorbetegek igazából sokkal kevesebbet járnak orvoshoz, illetve hogyha a túlsúlyosok emberekre is gondolunk, akkor itt is igazolt, hogy kevesebbet mennek orvoshoz. Tehát itt eh, számos diéta nem mindenki számára alkalmas, de itt például az, hogy alacsony kalóriatartalmú anyagokat teszünk be, akkor az jó. És eh, itt azt mutatja az tapasztalat, hogy általában a kövérség nem feltétlenül jár egy bizonyos határ alatt egyéb orvosi komplikációkkal. Tehát ezt én így ebben a formában nem támogatnám, esztert támogatnám. Itt a gluténmentes ételekről mondottakban természetesen nagyon sok minden megváltozik itt a jogalkotási keretben de nagyon fontos, hogy az egészségügyi szempontok álljanak előtérben. És karácsony után pedig szeretnénk itt ezzel tovább foglalkozni. Mm, nagyjából egyetértek a dologgal, de nekem is ez a peszticid kérdés még nyitott. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezen a helyen kell ezzel foglalkozni. Természetesen a fogyasztónak választási lehetőséget kell adni. Meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy válaszol a bio vagy nem bio termékek között, olyan termékek között, amely esetleg az egészségére káros lehet. Köszönöm. Köszönöm. Én vagyok a következő árnyék előadó, és svédül adom elő. Köszönöm szépen itt a véleményt, és az első árnyék előadó közötti találkozás megmutatta, hogy nagyon sok kérdésben egységesek vagyunk, és remélem, hogy nagyon jó lesz a végeredmény. Azok a dolgok, amelyekről itt szó volt, például Linda McEwen részéről arra emlékeztet, hogy az egyik szabály, tehát például itt a tejjel kapcsolatban, igen, hogy ne legyen reklám, rendben van, és ezt ki kell terjeszteni a 6 és 12 hónap közötti gyermekekre is, tehát ami a 6 hónap alattiakra vonatkozik itt a teljes kapcsolatban. És a DHA-ról is volt már egy vitánk. És amennyiben a 6 és 12 hónap közötti gyermekekre is kiterjesztjük, ez szerintem jó. A másik kérdés, Eszter de Lang vetette fel, ez pedig a felnövés, angolul a growing up szót használta. Tehát szerintem itt a felnövekvő tej, vagy ilyesmi, ez nagyon zavaró kifejezés. Tehát legyen itt egy kategória, és igazából merjük kijelenteni, hogy ez tehintej, amelyhez bizonyos adalék, kiegészítő anyagokat fűznek. Szerintem erről van szó. A glutén esetében remélem, hogy a normális energiaanyagokra vonatkozó szabályok alapján határértékeket tudunk majd meghatározni itt. Nagyon fontos az, hogy a címkézés korrekt legyen, tehát a glutént nem elviselők ne jussanak gluténhez egy bizonyos mikrogram per nap fölött. Amikor itt a nagyon alacsony kalóriatartalmú diétákról van szó, akkor szerintem jó lenne, hogyha az orvosi célokra szánt élelmiszerekhez soroljuk ezeket. Itt eh, igazából át kell ezt fogalmazni, tehát a nagyon alacsony kalória tartalmú diéták esetében eh, át kell ezt fogalmazni, hogy eh, megfelelő orvosi háttere is legyen dolognak. De ezek általában véletlenszerű diéták. Jó lenne, hogyha itt lenne valamilyen felügyelet, hogyha valaki diétázik, akkor orvosi felügyelet mellett tegye. Tehát ne, ne csak véletlenszerűen, hogyha ismételten diétázik, akkor is. Itt a nanoanyagok kérdése, az utolsó megjegyzésem. Itt az előadó is elmondta, hogy itt átláthatóságra van szükség, ez pedig fontos. És szeretnék még rámutatni, hogy eh, undorító az, hogyha a gyerekek olyan dolgot esznek, amely nem megfelelő nekik. Tehát most legyen ez dobozban, nem dobozban, ne egyenek a gyerekek gusztustalan anyagokat. A saját gyermekeim példájáról is tudom ezt. A következő felszólaló Andrea Zanoni. Grazie. Desidero... Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a kollégámnak, hogy ilyen stratégiát dolgozott ki, de természetesen nem vagyok teljesen meggyőződve arról, amit itt a kolléganő mond. Hogyha arról van szó, hogy valaki nagyon érzékeny bizonyos anyagokra, azonban itt a különleges betegek különleges kategóriáira is figyelni kell. Tehát, tehát például az olasz érintettek szervezete, olyan betegekről van szó, akik cöliaki tízben szerveznek, elmondta, hogy nem fogadja el ezt. De az előadó úgy gondolja, hogy elégséges az, amennyiben a jelen rendelkezések a glutén tekintetében egész egyszerűen bekerülnek a 169-es rendeletbe. Azonban eh, itt az egyéb használatra szánt élelmiszerekről van szó, tehát az egészséges lakosságra. És eh, e-, ezek nem gluténmentesek, hiszen a gluténmentes eh, ételek általában a diétázóknak szánt termékek. Rész kolléganő helyesen említette, hogy jó az, hogyha megtartjuk itt a glikókalória szabályzást. Nagyon fontos az is, hogy pontosan körülhatároljuk azokat a személyeket, akik gluténérzékenyek, hiszen ők olyan társadalmi csoportot képviselnek, amelyek tényleg érzékenyek bizonyos anyagokra. Tehát ez a betegség egy különleges betegség, ez a glutén érzékenység, és a tudományos körökben is vitáznak arról, hogy gluténmentes táplálkozást mikor lehet előírni. És a szakma azt mondja, hogy a legbiztosabb, hogyha egyértelmű diagnózis van a glutén érzékenységről, csak és akkor lehessen glutén mentesen táplálkozni. Ezek különféle gyomor, illetve bélbántalmak elsősorban. Köszönöm. A következő felszóló Krista Klász. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy percünk van, és egy nagyon konkrét témára koncentrálnék. Szerintem a dolgokat itt ne kettőzzük meg. Karl Schlüter is pontosan tudja. Foglalkoztunk a peszticid rendelettel, és tudjuk, hogy mi van benne most egy kicsit aggódom, mert látnunk kell, hogyha vannak ilyen maradék anyagok, amelyekről nem tudjuk megállapítani, hogy mik. Akkor nekem ezzel kapcsolatban agályaim vannak. A rendben nagyon jól utalnak arra, hogy léteznek érzékeny csoportok. Felvettük a gyermekeket, és felvettük az anyákat, akik még meg nem született gyermekeket hordoznak mindenképpen el kell fogadnunk, amit itt nagy fáradozás közepette létrehoztunk. Tehát mindenképpen utaljunk a glutén rendeletre, és tartassuk is be. Tehát kevesebb, mint nulla peszticid maradék legyen. Ne, ne, ne legyen növényvédelem ilyen, ilyen tekintetben, de van a természetes anyagok, tehát az anyaros például nagyon veszélyes bizonyos ételek tekintetében. Itt megfelelő szemmértékkel kell dolgoznunk. Nem azt szeretnénk, hogy ne legyen több bébiétel, hogy Európában ne termeljünk bébiételt, és hogy Ázsiából importáljunk mindent. Hogyha erről beszélünk, hogyha a növényvédelemről beszélünk, akkor egy kicsit legyünk érzékenyebbek. Nagyon jó rendelet létezik, és itt a különleges táplálékokat különleges csoportok számára is szeretném bevinni a vita folytatásába. Köszönöm szépen. Kardini asszony a következő. Nagyon rövid leszek. Noi italiani, visto anche la quantità di pasta... Nos, sok kenyeret eszünk Olaszországban, tésztát, gluténtartalmú élelmiszereket. Éppen ezért nagyon érzékenyek lehetünk. Hiszen ez a ciliákia társaság, amelyről szóltam, nagyon ismert Olaszországban. Egy jelentős csoport, és nagyon sokat tett a termékek vonatkozásában is. Időközben Olaszországban sok vállalat van, amely gluténmentes élelmiszert állít elő. Nagyon jó minőségben. A kolléga már említette is. Hiszen a ciliákia betegeknek különleges diétát kell tartaniuk, amelyet az orvos ír elő. De amennyiben ellenőrzéseket végzünk ilyen betegek esetében, tehát például, hogyha a vékonybél megbetegszik, osteoporózis esetében is érvényes ez. És hogyha valaki nem tartja be a diéta szabályait, akkor annak borzalmas következményei vannak, mint terméketlenség, deformáció, agysorvadás, tehát nagyon komoly problémák léphetnek fel. Aki nem tartja be a diétát, tehát veszélyeztetett. Fontos, hogy rendszeres ellenőrzést tartsunk, és itt az egészségügyre koncentráló jelentés ezt nem írja elő. A jelen célcsoport védelmet kell, hogy kapjon. Ez pedig valahogy nincs benne az anyagban. Vannak interjúk, például csúcsportolókkal, és azt mondják, hogy am, hogyha, a, na, tehát amióta gluténmentesen táplálkoznak, azóta kiválóan érzik magukat. Tehát az egész lakosságot érintheti ez, nagyon jó lenne, hogyha itt rendszeres ellenőrzések legyenek, ne csak a kifejezetten gluténérzékenyek számára, hanem az egész lakosság számára. Hiszen ha ez nem lesz, az rossz lesz. Köszönöm. A következő felszólaló is olasz, Andrea Rossi. Sì, grazie, non posso che essere... Köszönöm. Természetesen teljes mértékben egyetértek Gardini kolléganőmmel. Esetleg egy eh, dolgot még az előadó figyelmébe ajánlok. Tehát, hogy ne csak gazdasági kérdésekkel foglalkozunk, hanem nézzük meg az emberi élet minőségét is, hiszen ez is eléggé lényeges itt. Az egész életben ki vagyunk téve ilyen kockázatoknak. A, az előadó pedig azt kéri, hogy a jelen rendelet maradjon érvényben. A kérdés pedig természetesen vonatkozik a gyártókra is, hiszen a gyártók és a gluténérzékenyek társasága 80 ezer elismert beteg alapján fogalmazza meg álláspontját. Ez nem egy nevetséges, elhanyagolható csoport, hanem ez betegek jelentős csoportja, akik azt szeretnék, hogy a termékek minőségét egy megfelelő rendelet garantálja. Szerintem a betegek szempontjait figyelembe kell vennünk hiszen a beteg fogyasztók kérnek minket erre. Nagy hibát követnénk el, ha ezt nem tennénk. Az olasz szenátusban is előterjesztésre került ez a dokumentum, és ugyanaz a követelés volt benne. Hiszen Olaszországban nagyon sok gluténérzékeny van, és valószínűleg a többi európai országban is jelen vannak ezek a beteg csoportok. Az ilyen termékek eh, pedig eh, szerintem lehetnének receptre ingyenesek is. Hogyha nem lépünk, ezeket a termékeket nem fogjuk tudni ingyen garantálni, és akkor gazdasági kárt is szenvednénk, nem csak egészségi kárt. Előadó asszony gondolkozzon el azon, amint javasol, esetleg megfelelő javaslatokat is tehet. Tehát a fogyasztók azt kérik, hogy egy bizonyos minőséget garantáljunk, próbálja megértetni ezt a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon érdekes volt a vita, nagyon jól előkészített vita volt. Nagyon jó az, hogy javítsuk és egyszerűsítsük a jelen joganyagot, és egyetértek Langen asszonynal, hogy nézzük meg azt, hogy a végén mi van. A végén a fogyasztók vannak, akik például a gyermekeik számára élelmiszert vásárolnak. Nagyon fontos az, hogy ne zavarjuk össze a fogyasztókat. Azt nézzük, hogy hogyan tudjuk javítani a helyzetüket, hogyan tudjuk egyszerűsíteni, könnyíteni a helyzetüket. Garantálni kell, hogy ezek a termékek ne rosszabbak legyenek. Tehát a piacra vitelt is egyszerűsíteni, javítani kell. Természetesen további szakértői ismeretekre is szükségünk van a vitában, hogy hogyan tudunk előrébb lépni. Tehát mindenképpen több információra van szükségünk a szakértőkről, hogy jobban tudjunk dönteni. Köszönöm. Eszter de Lange szeretne valamit hozzáfűzni? Nem, az olasz kollégákhoz lenne egy kérdésem a gluténmentes témakörben. Én úgy értem, hogy Olaszországban a fő kérdés az, hogy eh, ha valaki glutén érzékeny, akkor a társadalmbiztosítás kifizeti neki a gluténmentes ételt? A kérdés, hogy ez a visszatérítés olasz szinten történjen? Tehát Olaszország dönthet saját maga abban. Tehát mi nem dönthetjük ezzel, hogy az olasz TB vagy az olasz kormány visszatéríti a gluténmentes ételek árát. Hogyha nem változik semmi a végfogyasztó számára, hogyha általában kihagyjuk a gluténmentes ételeket az általános keretből, akkor mi a probléma? Szerintem számos tagállamban a gluténmentes, alacsony gluténtartalmú termékek szabályzása az általános élelmiszerekkel kapcsolatos szabályokban található meg. Tehát legyen egy keret az Európai Unióban, és akkor hagyjuk a tagállamokra azt, hogy visszatérítik az árát, vagy nem. Éppen ezt a pontot akartam felvetni a bizottságnak. Ez egy nagyon konkrét kérdés. Ugye Olaszországban a visszatérítésről van szó. Ez ütközik valahol a javaslatukkal, vagy a mi javaslatunkkal, amit nem láthattunk előre, vagy ez egy sikeres lobbykampány? vagy látjuk a problémát más országban is, a saját hazámban. Persze sokan gluténérzékenyek, de úgy, látjuk, úgy látszik, hogy az új élelmiszer címkézési irányelv ezt kezelni tudja. Mindjárt meg is adom a bizottságnak a szót, látom, elnézést. Koni. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, én is szeretném megköszönni az előadónak a magas minőségi munkáját. Tulajdonképpen sok minden elhangzott, és ezekről érdemes tovább gondolkodni. Azt javaslom, hogy <clears throat> gondoljunk erre úgy, hogy a bizottság szeretne ösztönözni a tagállamokat, hogy, hogy népességüket és erre gondolkodásra ösztönözze. Egyre több az elhízott gyermek az Európai Unió minden országában, és egyre korábban kezdenek cukrot, szénsavas üdítőt, cukros üdítőt, sült krumplit enni a gyermekek, és már akár a védőnök is nevelhetnék az érintett népességet e tekintetben. És a bizottság szeretné ösztönözni a tagállamokat erre a fajta nevelésre. Hasonlóképpen a közutakon történő halálesetek kérdésében és egy ilyen pedagógiai megközelítést szeretne magáévá tenni az Európai Unió a tagállamokkal szemben ez talán ö, itt az ideje, hogy ezt meg, me, erre megkérje bizottságot. Basil Matiodakis szó. Basil Matiodakis úr is szól, szól hozzá a bizottság nevében? Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, hogy felvetik ezt a kérdést, vagy ezeket a kérdéseket a bizottságnak. Mindenek előtt szeretnék gratulálni, Ríz képviselő asszonynak, hiszen kiválóan leírta a javaslatunk összefüggéseit, környezetét. Szeretnék az árnyék előadóknak is gratulálni, hiszen ők is segítettek egy ilyen jelentést létrehozni. Örülünk annak egyébként, hogy általános vélemény alakult ki, vagy egyetértés alakult ki a tervezettel kapcsolatban, mi a, mindenek előtt a diétás élelmiszerek koncepciójában. Látjuk, hogy eh, van egy javaslat, amely szeretné a csökkentő élelmiszereket a hatály alatt tartani, itt ebben a keretben vizsgálni, tehát szó van egy nagyon alacsony kalériás kalóriás élelmiszerekről, vagy étkezésről. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság nevében mondhatom azt, hogy meghallgatjuk az aggályaikat nagyon alaposan, bár azt gondoljuk, hogy e- ezek az aggályok inkább azzal függenek össze, hogy olyan testemek csökkentő termékeket fogyasztanak, amelyek az egészséges étrend helyébe lépnek. Tehát, tehát gyakorlatilag a megfelelően lecserélik, felváltják a, me- a helyes táplálkozást. És van egy javaslat, hogy a hatályhoz tartozzon a gluténmentes termék is. Meghallgattam az olasz képviselőket, ők ezt igencsak támogatják. Biztosíthatom és megnyugtathatom a parlamentet és őket nagyon konkrétan, hogy a diétákra és a lisztérzékenyekre vonatkozó szabályok nem fognak megváltozni. Ugyanazokat a szabályokat lehet alkalmazni, ugyanolyan feltételekkel, hogy alacsony glutén tartalmú illetve glutén mentes élelmiszerekre kell alkalmazni, ami a gluténérzékenyek számára kielégítő, és mindenkit biztosíthatok arról, hogy a ilyen betegek védelmét nyilvánvalóan nem fogja megváltoztatni ez az előírás. És eh, Schlüter képviselő kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy nem szándékunk, hogy ebbe beleavatkozunk, hogy egy tagállam hogyan támogatja, vagy hogyan téríti meg ezeket a termékeket. És vannak más tagállamok, ugyebár amelyek úgy döntenek, hogy más gyógyászati célú termékeket támogatnak. Ebben nem kívánok beleavatkozni de a diétás élelmiszerekre vonatkozó koncepció semmiképpen sem korlátozza azt a lehetőséget, hogy egy-egy tagállam visszatérítse, vagy támogassa ezeket a termékeket. Aztán szóba kerültek a növényvédőszerek is itt ebben az összefüggésben. Szinte valamennyi hozzászóló említette ezt a témát, tehát az árnyék előadó, a társelőadók és a az előadó, amit Klász asszony mondott. Van erre egy megállapodás, eh, mi szerint a növényvédőszereket ne használjuk ezeket a termékekben, tehát tiltsuk ezt meg. De a növényvédőszerek tilalmát eh, így kijelenteni, hát ez nem hiszem a mi hatályunkhoz tartozik hiszen valahol korlátokat kell megállapítani, a 0,01 rész milliónként, vagyis ez egy rendkívül alacsony maradvány, a 396 per 2005-ös irányelv tartalmazza ezt az előírás, de erre szükség van, hogy valamilyen határértéket állapítsuk meg, hiszen ez egy eh, olyan határérték, amit először is fel kell tárni. Itt akár még az is előfordulhat, hogy nem is használtak növényvédőszert, hanem a talajban, ré, talajban régebben került ez be valamilyen korábbi anyagmaradvány ez, és eh, ezt is valahol ki kell mutatni, de ennek ellenére ezeket a termékeket lehet engedélyezni, tehát eh, ne szüntessük meg a lehetőségét annak, hogy ilyen maximális határértéket megállapítsunk, mert eh, ez egy nagyon jó magas szintű védelmet biztosít, és jobb, mint hogyha azt érjük, hogy ne használjanak növényvédőszereket. Aztán minden egyéb aggályról is beszéltünk, kis és középvállalatok természetesen bennünket is foglalkoztatnak ebben az összefüggésben. Azt gondoljuk, hogyha rendel kezések abban az összefüggésben vizsgálandók, hogy van egy sor egyéb iránymutatás is, és hogyha az iránymutatásokat akarjuk végrehajtási szabályokkal, vagy delegált, vagy jogszabályokkal bevezetni, és akkor ez egy kötelező eszköz lenne ezek után, de nem hiszem, hogy a kis és középvállalatok ezt várnák el. Nyilvánvalóan segíteni kell őket, igyekezni kell megfelelő új szabályokat bevezetni, végrehajtani, de nem feltétlenül kell ezt kötelező előírás formájában így külön kiemelnünk. Amit pedig a gyermek a csecsemő tápszereket illeti, hogyha a hatály ezekre nem terjed ki, vagy a konkrét rendelet nem, vagy az előírás ezt nem vizsgálja, erre azt mondhatom, hogy van a horizontális szabályok az általános élelmiszerekre vonatkozó előírások alkalmazandók, ez természetesen hogyha úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, akkor össze kell állítani egy ilyen irányú dolgot. Erről beszélek, mondja az elnök. Igen, azt gondoljuk, amelyik a növekedésre utal, a gyermekek növekedését segíti elő, és tehát az egészség fontosságára felhívjuk a figyelmet. Tehát van egyéb, tehát csecsemőte, ápszeri csecsemőte és a többi. És minden esetre itt egy nagyon konkrét népességcsoportról beszélünk. Itt igazolni kell, hogy ez a termék miért jó, miért előnyös, és ha azt nézzük, hogy mi van a piacon, mi úgy látjuk, hogy két típusú termék van a piacon. Az egyik termék a gyermektápszer, a csecsemőtápszer, amelyiknek az összetétele fehérjékből áll és egyéb módosított szereket tartalmaz. És ezt másról vannak olyan termékek, amelyekről azt mondják, hogy tehéntej, de ezt, ez nem is igaz egészen. A, tehát ezeket az állításokat valahogy igazolni kell mindenképpen. És ehhez kell megfelelő szabályt alkalmazni. Aztán van egy néhány felvetés, javaslat, amely arra vonatkozik, hogy eh, szigorítsuk eh, a gyermektápszerekkel kapcsolatos reklámokat, ezt eh, többen hangsúlyozták, hogy a termékeket nem szabad reklámozni, amelyek 6-12 hónapos gyerekekre vonatkoznak. Ez természetesen van erre egy külön irányelv, az fedeli ezt a területet, és azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezzel nekünk itt külön kell foglalkoznunk ebben a keret szabályozásban. Végül pedig lassan be kell fejeznem, tisztában vagyok ezzel. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy az export szabályok szerepelnek az általános törvényben, a 11. cikkben, hogyha a közösség exportál bizonyos élelmiszertermékeket, akkor ez azt jelenti, hogy amiket itthon alkalmazunk, előírásokat, azokat az exporttermékekre is alkalmazni kell. Nagyjából ez szerepel ebben az előírásban, és ezt a, az elővigyázatosság elvét, stb. újra és újra hangsúlyozok. Az általános élelmiszerre vonatkozó törvény ezt már tartalmazza, és az általános horizontális alkalmazási kötelezettség az, ami itt szem előtt tartandó. Köszönöm szépen. De teljesen világos, hogy ha itt van egy ilyen rendelkezés, akkor ez fogja felülírni a többit, majd meglátjuk a döntést, de most akkor ezzel visszaadom a szót az előadónak, Rész asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, legalábbis megpróbálok vázlatosan ö, felelni, mert a harcosok eltűntek a harctérről, legközelebb a fényképet majd a végén kell csinálni. De lényeg az, hogy az úgynevezett babatejjel kapcsolatban, hát ehhez én nem szóltam hozzá, ön a státuszkót tartanám meg, de valóban szerintem valódi táplálkozási igényről van szó, és, és igazolt egészséggel kapcsolatos állításról van szó. Sokan sok tagállamban ez kérdés, de majd megvárjuk az EFSA véleményét, hogy ez valódi táplálkozási igényt elégíte ki, vagy pedig csak marketing fogás. Nekem semmi ellenvetésem nincs, hogyha ilyen állítást tesz valaki ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ez nekem semmi gond. Ami az innovációt illeti, amit Dalang asszony említett, együtt dolgozunk majd ebbe a kérdésbe, mert igen, ezzel kell foglalkozni, meg Iven asszony a tej termékekkel kapcsolatban a 35 és 42-es módosításban szerepel ez, a bizottság majd válaszol, de úgy tűnik, igen, hogy ez ön, az, az ön országában ez fontos kérdés. Ö, elfogadom az érveit, de nem vagyok biztos abban, hogy valóban ez az a hely, ahol ezzel foglalkozni kell. Ami a külön listát illeti, az 50-51-es módosításban válaszoltam erre. Itt az uniónak a elhíresült listájáról van szó, amelyet egyszerűsíteni, koherensebbé szeretnénk tenni. Ugyanakkor a specificitásokat meg kell tartani, és a prioritásokat. Az egyes érintett népességek különböző igényeit szem előtt tartva. Amit Gérling asszony mondott, igen, nagy érdeklődéssel hallgatom, és valóban fontos az elhízottak problémájára odafigyelni. Tehát itt a 4800 kalóriás élelmiszerekről van szó, nyilván orvosi ellenőrzés kell ehhez. Az európai gyakorlat teljesen változó. Angliában szabadon polcról értékesítik egyes szupermarketekben, más országban más a szabályozás ahogy a 32-es módosításba javaslom, én ezt javaslom felvenni, és úgy látom, hogy a tagállamok többsége, jelentős többsége ezt támogatja. Igyekszem ö, gyorsan haladni. Úgy látom, senkinek sincs ellenvetés eddig. Ami a glutén kérdését és az olasz kollégák felvetését, illetve Rossi úr, Szamoni kolléga és a másik kolléga, aki már elment és hozzászólt, itt semmiféle hanyagságról nincs szó, nagyon odafigyeltünk, és a bizottság is nagyon odafigyelt a kérdésre. Ö, és valóban itt a lényeg az, hogy Olaszországban visszatérítik ezeket a termékeket az persze oda kell figyelni erre a kérdésre, és fontos, hogy a, a címkézésnél odafigyeljenek erre a termékekre, és hogy az olasz kollégám említette, igen, van egy értesítési eljárás, és itt főleg a címkézésről van szó, nem annyira az összetételről. A szenátus elismerte, hogy ez a, ezt a társadalombiztosítást téríti, ezeket a termékeket az olasz szenátus, tehát itt ezt a munkát az olasz parlamentben kell elvégezni. Ezt a specificitást ö, Olaszország, hogyha óhajtja, bármikor visszatérítheti, de nem a 27 tagállam dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Ö, lényeg az, hogy kellőképpen odafigyeljünk erre a termékre. Ami a peszticideket illeti, egyetértek az elhangzottakkal. Fontos, hogy ennek a kívánalomnak lehetőleg jobban megfeleljünk, hogy a lehető legalacsonyabb küszöbb értéket határozzuk meg. Teljesen nyilvánvaló egyébként, amit mondok. A 2006-os irányelvben ez szerepel. Van egy világos elv, ami a csecsemőknek szent élelmiszekre vonatkozik. Tilos növényvédőszer tartalmazni ezeknek az élelmiszereknek az a benyomásom, hogy gyakran ugyanazt ismételjük, és a jobb szabályozás megkívánja, hogy soha ne ismételjünk meg semmit, de a prioritásunk valóban a veszélyeztetett csoportok védelme. Oboni asszony aggodalmát is oszlom, az el, osztom az elhízásról volt szó egy fehér könyvben, megszületett egy jelentés az elhízásról, ez egy horizontális jellegű téma, és számos horizontális intézkedés támogatja ezt, és különféle ö, bizottságok, egészségügyi, oktatási, kulturális bizottságok foglalkoztak már a kérdéssel, ez nagyon is a napi renden van és mi itt egy nagyon specifikus eszközt állítunk ennek szolgálatába, és ezzel a szembe is fejeztem. És nagy örömmel dolgozom együtt önökkel a javasolt módosításokkal, annak reményében, hogy sikerül talán kompromisszumra jutni első olvasatban, ezt lehetségesnek látom. Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje január 18-12 óra és a Környezetvédelmi Bizottságban 29, február 29-én fogunk ö, szavazni, és az áprilisi plenárison kerül napirendre. A fennmaradó kérdéseket ö, majd remélem sikerül rendezni, például Olaszországgal. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és egyetlen napi rendi pontunk maradt. Visszatérünk a 14-esre. Ez a bizottság jelentése az egyes fluortartalmú gázokról szóló rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelőségéről. Emlékszik, hogy a CO2 kibocsátásokról szavaztunk. Itt a Montreali jegyzőkönyvről van szó, nem a kiotói protokollról. Philip Owen fog hozzászólni a bizottság részéről az éghajlati ügyi főigazgatóság nevében. Köszönöm szépen! A Climate Action öm, nevében szeretnék felszólalni, és Filippa Owennek mindjárt átadom a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy a bizottságnak lehetősége van bemutatni ezt a jelentést. Az egyes klortartalmú gázokról szóló rendelet alkalmazásra, hatásairól és megfelelőségéről. Ez az úgynevezett F-gáz rendelet röviden. A bizottság ezt a jelentést szeptember 26-án 2011-ben fogadta el, és ebben a rendelet alkalmazásáról, hatásairól és megfelelőségéről számolunk be az F-gáz rendelet tízes cikkének szellemében készítettük el ezt a jelentést. Az értékelés azt mutatja, hogy ez a 2006-ban elfogadott rendelet már hozzájárult a legfontosabb célok eléréséhez. A bizottság jelentése ugyanakkor hiányosságokra is rámutat a végrehajtás területén és a rendelet betartatásának a területén. A bizottság ezért fellépett a tagállamokkal szemben. Ami az F-gáz szakpolitika hatását illeti, az elemzés rámutat, hogy ha megfelelőképpen alkalmazzák ezt a rendeletet, akkor a mobil ö, légkondicionálásról szóló rendelet alkalmazásával együtt 2050-re a, a flortartalmú gázkibocsátás 50%-kal csökkenhet. Ez stabilizálhatja az úgynevezett F-gázok kibocsátását EU szinten. Ezen kívül a bizottság, a jelentés megkérdőjelezi, hogy a 2050-es célok tekintetében elegendőek ezek az előírások. Ez szerint a mezőgazdaságon kívül több mint 70%-kal kívánjuk csökkenteni a kibocsátásokat a, a 99-es szinthez képest. A jelentés azt is rámutatja, hogy ezeket az F-gázokat hatékonyan ö, ha, ö, helyettesíteni lehet más termékekkel, amelyek ö, kisebb hatást gyakorolnak a környezetre. A 2012-es bizottsági munkaprogramban szerepel, hogy tovább foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és különböző konzultációk már szervezéssel, szervezés alatt állnak. Mindezek a jövőbeli javaslatunk kidolgozását szolgálják. A bizottság továbbra is keményen kíván dolgozni annak érdekében, hogy globális megalapodásra tudjunk jutni a Montreali jegyzőkönyv értelmében, az F-gázok csökkentése érdekében, most pedig Philip Owennek adom át a szót, aki a legutóbbi megbeszélésről, a Montreali protokoll szellemében legutóbbi ö, megbeszélés eredményéről számol be. Filip, öné a szó. Köszönöm szépen. Csak röviden tájékoztatni szeretnék a Montreali jegyzőkönyv legutóbbi ülésről beszámolni. Elmúlt, hogy november utolsó hetében volt ez az ülés, és mindenek előtt olyan viták folytak, amelyek a finanszírozást tartották szem előtt, hogyan járuljanak hozzá a donorok a finanszírozáshoz, EU, Ausztrália, Kanada, Egyesült Államok, Japán, tehát mindenek előtt a, a költségvetési viták folytak 2012-2014-es időszakra vonatkozóan óriási eljárások, elvárások jelentkeztek a fejlődő országok részéről, és persze ismerjük a fejlett országok gazdasági feltételeit, körülményeit is. 450 milliós összegről van szó, amiben megállapodtak. 450 millió dollárról beszélünk természetesen, de azt tudni kell, hogy nagyon éles viták folytak erről Miután ezt elmondtam, szeretném elmondani, hogy politikai témákról, szakpolitikai témákról is folyt vita. Emlékezzünk az észak-amerikai államokra, a Mikronézia, a Montreali jegyzőkönyv alatti alkalmazása került szoba, és mint korábbi években meglehetősen éles vita folyt ezzel kapcsolatban és még mindig nem látjuk a fejlődő országoknál azt a szándékot, hogy ezt tényleg megvitassák mindenekelőtt Kína, Brazília az, amelyekre gondolunk, de azért Indiáról is elmondhatjuk, nem akarják ezeket a témákat megvitatni a Montreali jegyzőkönyv alatt, ennek jogi okai vannak és mások, de Kuwait, mint új fél is azokhoz csatlakozott, akik igazából nem akarták ezt megvitatni, ahhoz a szekértáborhoz tartoznak, és ez mindenképpen egy fontos eseménye ennek a dolognak. Aztán persze sikeresebbek is voltak, megszületett egy deklaráció, egy nyilatkozat, amit az indonéz vendéglátók készítettek elő, mindenek előtt az, át, az átmenetről beszélünk a alacsony szénkibocsátásnál, és több mint egy száz fél írta alá ezt, egyébként az Európai Unió is megtette a tagállamokat beleértve. Aztán szóba került a technológiai értékelési panel, amely mindenképpen az széndiokszid és fluor kibocsátás csökkentését irányozta elő, de Brazília, Kína, India itt is szembe ment a dolgokkal, de azt látni kell, hogy ez a panel mégis elkészíti a jelentését, és akkor majd tovább haladhatunk. Aztán voltak további fontos döntések is a metán bromid alkalmazása például sok éves vita végén sikerült egy döntést, egy határozatot előkészíteni, amit az Európai Unió készített, de az Egyesült Államok szembe ment, és Ausztrália is szembe ment ezzel. Itt egyszerűen arról van szó, a metál bromid használata az, amit újra kell vizsgálni, és erre adatokat kértünk, hogy jövőre erre visszatérünk, aztán megnézzük ennek a felhasználását kritikus területen, itt mindenek előtt az Egyesült Államok teszi ezt, és csökkenteni szeretnénk a, csök, a felhasználást, aztán egy más területeken, a fejlődő országokban is azt láttuk, hogy tanácsadásra van szükség a technológiai panelen belül, hiszen először is értékelni kell a helyzetet. Végül pedig el kell, hogy mondjam, hogy HSC használata külföldi zászló alatt hajózó járművek esetében. Itt a dokkokat vizsgáljuk, hogy ezeket be kell vonni, vagy nem. Itt egy sor hajó, a zászlót felhasználva visszaélve arra, hiszen a karibi szigetek alatt hajóznak, és egyéb szigetek alatt hajóznak. Tehát elmondhatom, hogy általában komoly vita folyt, de bizonyos területeken sikerült lépni, de a HSC területen sajnos nem. Thank you. That was really good news. Köszönöm szépen, nagyon jó híreket hallottunk. És most itt le is állítom a karácsonyi kampányomat, hogy ne vásároljunk ilyen káros anyagokat tartalmazó ajándékokat. Hogyha Európában eh, készülnek ezek, akkor eh, nem annyira károsak. Meg kell nézni, hogy a termékek eredete hol van. Az amerikai termékeket lehet vásárolni? Még akkor is, hogyha a Montreali jegyzőkönyv tárgyalásánál is bevonták, tehát most világméretű tiltás lesz, vagy nem? Ami itt a fémbromidot illeti, két dolgot szeretnék mondani. Szeretnénk egy tanulmányt íratni arról, hogy mire használják a fémbromidot, hiszen a fémbromid használatát a Montreali jegyzőkönyv nem szabályoz. And as regard... Ami pedig eh, itt a kritikus használatot illeti, itt alacsonyabb számokat engedélyeztünk, mint amit kértek, és kritikus használatban a metalbromid főleg az Egyesült Államokban fordul elő, tehát Kaliforniában igaza van a kampányában kiváló. Linda McEwen. Szerettem volna Filiptől megkérdezni, hogy mi a helyzet, hiszen az észak-amerikai államok javaslatot terjesztettek elő, az összes F-gázra vonatkozik ez, vagy nem, és mit gondolnak róla? Szilakakis képviselő, szeretnék rámutatni, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és nagyon kevesen maradtunk itt, nem vagyok túlságosan elégedett ezzel, hiszen óriási kihatása lesz a klímapolitikára. Ezen kívül nagyon realisztikus képet kapunk arról, hogy milyen klímapolitikát folytat néhány fejlődő ország, főleg Kína. Hiszen tudnunk kell, hogy ez a döntés hogy ne tárgyaljuk meg az ügyet. Nem arról szól, hogy máshol akarjuk ezt megtárgyalni, hanem hogy egyáltalán van-e vitakészség. Köszönöm. Tudna válaszolni a kérdésekre, és nekem is lesz egy. 2012-re tudnak javaslatot készíteni? hiszen a bizottságnak nagyon sok javaslata lesz 2012-ben. If you have a concrete time. Tehát nem tudom, hogy van-e már menetrendjük. Rendben. Hogy Linda McEwen kérdésére válaszoljak. Az észak-amerikai államok azt tervezik, hogy lassan kiszállnak ebből a dologból, tehát feladják a metálbromid használatát. Az Európai Unió támogatja ezt a szándékot, és, eh, és természetesen szimpátiával kísérjük ezt a leállítási folyamatot. Nincs, ha nincs vita, a szörnyű. aki szúrnak, igaza van. Tulajdonképpen egy kicsit több rugalmasságot tan kaptunk Brazília és Kína részéről, tehát nyíltabbak voltak a dolog megtárgyalására. India nagyon nehéz tárgyaló partner ebben a tekintetben. Borzasztóan negatív a hozzáállása ebben a dologban. És olyan országok, mint Kuwait is megnyílnak a témára. De azért ilyen fontos ez a dolog hogy megvan ez a tanulmány, és hogy ezt a felek elé terjesztik jövőre, hiszen ez garantálja, hogy folytatjuk a témával való foglalkozást, de nagyon nehéz lesz. Az elnök kérdése. Ja, Linda megkérdezte, hogy mikor lesz az EU kész. 2012-ben a bizottság programjában szerepel ez. Köszönöm szépen. És ez most az utolsó napirendi pontunk volt, emlékeztetnék mindenkit, hogy ma van még egy műhely is. 3 és 5 óra között. És ez a Kudákis jelentéssel foglalkozik, tehát francia, olasz, német és angol tolmácsolás lesz. A következő találkozónk jövőre lesz, boldog új évet kívánok, január 24-én 9-től 12.30-ig. És lesz egy újra alakuló közgyűlésünk 23-án. Mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok!